righteousness justice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 Good afternoon, colleagues. The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and the text... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A tegnapi ülés jegyzőkönyvével, illetve az elfogadott szövegekkel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele? Nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. The president has received also... Az elnök az SND frakciótól határozatokat hozott, delegációkba való kinevezések témájában. Ezeket a neveket is megtalálják majd a mai jegyzőkönyvben, és a mai naptól kezdve hatályosak